Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to open the meeting. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Akkor megnyitnám a REGI szakbizottság ma délutáni ülését. Egyelőre kevesen vannak itt, remélem, hogy később megérkeznek. E, megérkeztek képviselő urak is, e, éppen ezért már nem mondhatom azt, hogy hölgyeim, mert képviselő urak is immár itt vannak. Elkezdhetjük tehát a napirend elfogadásával kezdjünk. Van -e ezzel kapcsolatban valami megjegyzés? Nincs. Nincs, jó. Akkor el tudjuk fogadni a napirendet, napirend tervezetet. Jönnek az elnöki közlemények, néhány közleményem van, ezeket szeretném megosztani önökkel. Először is szeretném tájékoztatni önöket, hogy Van Nistelrooy úrral, illetve Westphal asszonynal részt vettünk június 8-án, 9-én a miniszterek informális találkozóján Valettában a máltai elnökség szervezte ezt. A fő témája a megbeszélésnek az volt, hogy hogyan lehet a polgárokkal jobban kommunikálni a kohéziós politika filozófiáját és eredményeit, és eh, alkalmunk nyílt arra is, hogy eh, a tagállamokat meghallgathattuk a kohéziós politika jövőjével kapcsolatban, mit gondolnak. Azt elmondhatom, hogy az összes tagállam támogatja a kohéziós politika jövőjét, ez az első. A második eh, következtetés az az, hogy két csoportra oszthatók a tagállamok. Az egyik csoport a rugalmasságát támogatja a kohéziós politikának, ami azt jelenti, hogy az képes lesz reagálni a mindennapi kihívásokra, és olyan dolgokra le kell itt gondolni, mint a migrációs válság vagy menekültválság. Vannak más tagállamok, amelyek a kohéziós politikát olyannak akarják megtartani, amilyen az most. A másik kihívás a tagállamok számára az, hogy And, uh, possible, possible differentiation. az esetleges differenciálása a tagállamoknak a kohéziós politikában. Az audit eljárásokról van itt szó például, illetve arról, hogy hogyan lehet a polgárok szükségleteinek közelebbről megfelelni. E, ezzel kapcsolatban különböző álláspontok lettek kifejtve. A, régi, a kohéziós politikára szükségünk van, a régióknak szükségük van erre, ebben megállapodtak, illetve ebben egyetértenek, és e, azt is mondták, hogy további erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a kohéziós politika eredményeit az emberek is lássák, és elmagyarázzuk nekik, hogy mi mindent értünk el a kohéziós politika végrehajtásával. Ezek tehát a fő üzenetei a máltai találkozónak. A mi előadásunk Krecu asszonyét követte, a Regi Bizottság álláspontját fejtettük ki. Ezt a kohéziós politika építőkockáiról szóló jelentésben már megírtuk. A Regi Szakbizottság tehát erre készen állt erre a prezentációra. A tagállamok egy része nagyon kedvezően fogadta azt, hogy mennyire részt akarunk venni a kohéziós politika jövőjének eh, megálmodásában. A másik bejelenteni valóm az egy rendkívüli ülésről szól, amit a bizottsági elnökök tartottak. Egy eh, tanulmányi napot tartottunk egy eh, Brüsszel környéki kastélyban. Nagyon nem tudtuk élvezni a környezetet, mert igen eh, hosszú megbeszéléseket folytattunk. Két eh, dologról volt szó leginkább ezen a rendkívüli ülésen. Az első a Brexit. Barnier úr is ott volt, és eh, ismertette velünk azt, hogy hogyan készül fel a bizottság a tárgyalásokra, és ahogy önök is tudják, a Brexit tárgyalások ma kezdődtek, és a bizottságok elnökei reagáltak ezt követően Barnier úr előadására. Mi megértettük az unió álláspontját, a tárgyalásokat tehát két fázisban tartja az unió, ugyanakkor mi szeretnénk, hogyha a szakbizottságok megkapnák a maguk helyét a tárgyalásokban, mert a szakbizottságok is felelősek az egyes szakpolitikákért, és szeretnénk szerepet játszani a tárgyalásokban. Barnier úr azt mondja, hogy Tajani úr és Verhofstadt úr is támogatják az ő megközelítését, a tárgyalások a polgárok jogairól szóló résszel kezdődnek, ami azt jelenti, hogy biztosítani akarjuk az, az Egyesült Királyságban élő Európai Uniós polgárok jogait, csak úgy, mint azoknak a brit polgároknak a jogait, akik az Európai Unió különböző tagállamaiban élnek. Ez lesz tehát az első tárgyalási kör, és a második téma pedig a pénzügyi alku lesz, ez nagyon nehéznek ígérkezik, a két megállapodás, a két témában való megállapodás előfeltétele annak, hogy a részletesebb többi tárgyalási fejezetet megnyissuk. Ez Barné úrnak az álláspontja, és ebben őt támogatja Verhofstadt úr is. A másik napirendi pont a bizottságok közti együttműködés jogalkotási és nem jogalkotási területeken, mely bizottságot jelöljék ki felelős bizottságnak. Gyakran vannak ilyen hatásköri viták. Az 55-ös cikk alkalmazása, illetve az 54-es cikk alkalmazása közös eljárás, illetve társult bizottsági eljárás. Um, a mi bizottságunk az arany középút híve. Vannak olyan bizottságok, amelyek olyan sok hatásköri konfliktust éltek át, a többi bizottság, nagyon sok hatásköri konfliktusuk volt a többi bizottsággal, nekünk nem annyira. Én kifejtettem már a regi álláspontját, nevezetesen ragaszkodunk a hatásköreinkhez, ugyanakkor hajlandóak vagyunk együttműködni a, tovább, a többi bizottsággal, és mindez hozzájárul a jelentések jobb végrehajtásához. Említettem a Költségvetési Bizottsággal való jó együttműködést, illetve az AFKO bizottsággal való jó előtt, együttműködést, mint konkrét példákat. Ezekről a dolgokról beszéltünk ezen a napon. A nap vacsorával zárult, ahol Tajani úr mondott beszédet, és um, ő is arról beszélt, hogy hatékonyabban kell kommunikálni a szakpolitikánkat a különböző a polgárokkal, és beszélt a római deklarációról is, amely a 60. évfordulóján született az Európai Uniónak. Ezek voltak tehát az ő fő gondolatai. These are announcements about... Ez, ezek lettek volna tehát az elnöki közlemények, és most... Busy month ahead of us on... 16-án és 17-én egy jelentős delegáció részt vesz a Cohesion, kohéziós fórumon, hetedik kohéziós fórumon, amit a bizottság terjed, tervez. Négyen leszünk ott, és én magam fogok a bizottság nevében beszélni. Én leszek az egyik panelnek a levezető elnöke is. Ezt követően lesz egy rendkívüli ülés 29-én az Urban Agenda témában a Régiók Bizottsága illetékes bizottságával közösen tartjuk ezt a meghallgatást, illetve workshopot. E, ennek a programja az elkövetkező napokban ki lesz küldve, a titkárság nyilván ezt megteszi minél hamarabb, és július 12-én, 13-án lesz a következő rendes ülésünk, amikor is Eszmecserét folytatunk az észt elnökséggel. Csak úgy, mint Verstager biztossal a, az állami támogatási szabályok megváltoztatásáról. És Krecu, Krecu, két, két biztosunk is lesz, mármint akik ide látogatnak. és a kohéziós politika jövőjéről, illetve várható változásairól fogunk beszélni akkor legyen ebből ennyi, e, elég, mármint az elnöki közleményekből. And now we continue. Kevés az időnk, és akkor folytatjuk a mára rendelt feladatainkat. A B szakpolitikai osztály egy e, workshopot szervez e, kohéziós politika és klímaváltozás címmel, ezt a workshopot a Regi kérte a kohéziós politika hozzájárulása a klímaváltozás elleni fellépéshez címmel. Ez a workshop hivatott arra is, hogy az Európai Uniós régiók és városok COP21 végrehajtásában játszott szerepéről is értekezünk, mert ezzel kapcsolatban lesz egy saját kezdeményezésű jelentés. Olvasták a programot, nagyon erős a városi vonal, és ettől függetlenül komoly témák lesznek, kohéziós politika, a városok hozzáigazítása a klímaváltozáshoz, és egyéb témák. Uh, I will begin with the, the agenda of the workshop. Akkor nézzük az első felszólalót, Martin Nesbit, aki a klíma és környezetvédelmi governance program vezetője, az Európai Környezetvédelmi ügynökségnél, környezeti politikai ügynökségnél. Ő a párizsi célokról, e megállapodás célkitűzéseiről Thank you very much and thank you um, to the committee for the opportunity to... Köszönöm szépen a lehetőséget, eh, hogy ezt a jelentést bemutathatom itt a munkacsoportban. Nagyon röviden elmondanám, hogy eh, miről is szól ez a jelentés. Alapvetően megnéztük az előző MFF tapasztalatait, és megnéztük, hogy milyen eredményekre jutottunk az operatív programok keretében a 2007-13-as MFF-ben. Aztán megnéztük, hogy a jelenlegi MFF-ben, a jelenlegi programozási időszakban milyen éghajlatváltozási intézkedéseket irányoztunk elő, és megnéztük, hogy ebből milyen tanulságokat lehetett levonni, illetve milyen tanulságokat vontunk le a Párizsi megállapodásból, és hogyan ö, gondolkodunk a 2020 utáni időszakról. És itt egy-két javaslatot fogalmaztunk meg. Gondolom nem meglepetés, hogy vannak nemzetközi kötelezettségvállalásaink az éghajlatváltozás területén, a Kyoto jegyzőkönyv, illetve most már Párizsi megállapodás. A célunk az, hogy két Celsius fok alatt tartsuk a felmelegedést, illetve az iparosodás előtti időszakhoz képest pedig 5 Celsius fok alatt. Itt a helyhatóságok feladatát, illetve a városok feladatát körvonalaztuk. Nagyon fontos, hogy ők kicserék egymással a jó gyakorlatot. Természetesen, ami a keretet illeti, megvannak a 2020-as célkitűzések, illetve a 2030-as célkitűzések is. Itt 40%-os csökkentésről beszélünk az 1990-es évekhez képest az üvegházhatású gázok esetében, illetve van a megújuló energiaforrás és energiahatékonysági célkitűzés is. Ezek eléggé ambíciózus célkitűzése, és um, ennek tükrében végkövetkeztetéseket vontunk le. Természetesen a városi területekre nagy hangsúlyt fejeztünk, az adaptáció, illetve a változás hatás, éghajlatváltozás hatásának csökkentése érdekében is, de természetesen a vidéki területeket sem zárjuk ki ebből a programból, erről is fogok szólni. Nézzük tehát az, a 2007-2013-as tapasztalatokat. Azt hiszem, hogy az éghajlatváltozási terület egy új beruházási terület volt a legtöbb esetben, különösen az energiahatékonyságra gondolok. Ez pedig azt jelenti, hogy a hatóságok számára bizony sok volt a tanulnivaló, illetve az eredményeket és az inputot nem nagyon struktúrált formában követtük az elején, meg kellett határozni a saját célkitűzéseket, illetve a beruházás mértékét is. Ami a költséghatékonyságot illeti, nem mindig volt ez prioritás a hatóságok számára. Gondolok itt például a középületekre, ami a energiahatékonyságot illeti, a pénzügyi válság nagyon súlyos hatást fejtett ki a tagállamok programozására, és a társjogalkotó nak oda kellett figyelni az energiahatékonyság problémájára, de ez nem mindig sikerült. Sokszor vissza nem térítendő támogatásokat folyósítottak, Különösen abban az esetben, hogyha az alacsony jövedelmű háztartások energiahatékonyságát kívánták növelni. Ezen kívül voltak támogatott hitelek is, és így egyre nagyobb mértékű tevékenységet fejtett ki a strukturális alap, illetve a kohéziós alap. Aztán a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban is megszereztük az első tapasztalatokat. Itt megemlítettem a városi beruházásokat. De ahogy mondtam, hiányzott az átfogó struktúra, és ezért nagyon nehéz az összhatást értékelni ebben az időszakban. Hogyha tovább lépünk, és megnézzük a következő programozási időszakot, akkor azt látjuk, hogy itt a 20%-os kötelezettségvállalás áll előtérben az éghajlatváltozásra, illetve az éghajlatváltozás hatásának enyhítésére egy 20%-os, a költségvetésből 20%-ot szánunk, ez jelentős. Egyre jobb a koherencia a programok között, illetve a fellépések között, és nagyobb pontossággal sikerül eredményeket elérni. Pontosabbak a mutatók, az indikátorok, de még így is nagyon nehéz rámutatni arra, hogy a kohéziós politika mennyiben járul hozzá az Európai Unió éghajlatváltozási célkitűzéseihez. Ami pedig az irányító hatá- hatóságokat illeti, nem mindig egyértelmű, hogy a megtakarítások pontosan mire vonatkoznak. Hogyha megnézzük a kiadási prioritásokat, akkor azt látjuk, hogy jó pár mechanizmus van életben, a partnerségi megállapodások, az előzetes feltételesség, az ex ante kondicionalitás, ezek, illetve vannak éghajlatváltozáshoz köthető tematikus célkitűzések, egyrészt az alacsony szén kibocsátású iparágra vonatkozó célkitűzés, illetve az, az éghajlatváltozással szembeni ellenállásra vonatkozó célkitűzés. A hatos, a hat, hatos tematikus célkitűzés is nagyon fontos, hiszen ez egy szélesebb körű környezetvédelmi kategória, de ahogyan láttuk, a gyakorlatban bizony elég nagy kiadást vonz az éghajlatváltozás elleni harc területére. Egy fóliával kiegészítettem az előadásomat, azért, mert szerintem nagyon fontos megnézni, hogy a kohéziós politikában hogyan mérjük a kiadásokat, az éghajlatváltozási kiadásokat. Az OECD megközelítését alkalmazzuk, a fejlesztési támogatáson belül így nézzük meg, hogy mennyit költünk az éghajlatváltozásra, és azt látjuk, hogy hogyha jelentős mértékben jelentős mértékben hozzájárul az éghajlatváltozási célkitűzésre, ott kell egy 40%-os rátával számolhatunk. Ami pedig a fejlesztés és kohéziós alapokat illeti, úgy tűnik, hogy ez a legfejlettebb mechanizmus, és így követi a bizottság az éghajlatváltozási kiadásokat, illetve fellépéseket. Ez nem köthető közvetlenül a tematikus célkitűzésekhez, de vannak intervenciós kódok, 130 ilyen létezik, és ezeket mérjük, megnézzük, hogy az egyes beruházás elsősorban éghajlatváltozásra, vagy jelentős mértékben éghajlatváltozásra vonatkozik-e. Itt a függelékenben levő részleteket látják. Például a a megújuló energiaforrásba való beruházás mindenképpen száz százalékban számít éghajlatváltozási kiadásnak. Tehát így a, ugyanígy, vonat, ugyanígy számoljuk el a nagyobb épületek energiahatékonyságára szánt beruházásokat, vagy például a kikötők, a, az ivóvíz rendszer javítása jelentős mértékben hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. Úgyhogy minden beruházási kód alapján pontozzuk ezeket a fellépéseket, pontozzuk a tematikus célkitűzéseket. Ahogyan elmondtam, ez a legpontosabb és legszofisztikáltabb mérési módszer. Még így is tartalmaz azonban nehézségeket, gyengeségeket. Például a beruházási kód egy adott beruházás minőségét, illetve mértékét egyszerűsíti, de hát valamilyen rendszert ki kellett alakítani, azzal számolni kellett. Illetve néha vannak alulbecsült értékek, ó, illetve túlbecsült értékek is. Lépjünk tovább. Nagyon röviden itt látható az, hogy a struktúrás és beruházási alapok esetében hogyan alakul az éghajlatváltozásra költött összegek képe. Itt azt látjuk, hogy Lengyelország 17%-on áll, Ausztria pedig 60%-on, tehát ekkora az eltérés. Szeretném elmondani mindenkinek, hogy ezt nem kell teljesen készpénznek venni, hiszen például Ausztria esetében nagyon sok kiadás a fejlesztés területén történik, és itt ugye a bizottság egy százszázalékos rátával számolt, úgyhogy ez nem mindig teljesen pontos. Nézzük a tematikus célkitűzéseket, látható, hogy a legnagyobb beruházás a négyes, illetve az ötös tematikus célkitűzést érinti, ez pedig az éghajlatváltozás hatásának csökkentésére vonatkozik alapvetően, illetve az ellenálló képesség növelése. Itt az RDF, a kohéziós alap állnak a háttérben. Ezen kívül a hatos tematikus célkitűzést is kiemelném, ez egy szélesebb értelemben vett környezetvédelmi tematikus célkitűzés. Tovább lépve, összegzést látnak az éghajlatváltozási kiadásokról. Azt hiszem, hogy ez a bizottsági anyagra épül, illetve az MFF félidős áttekintését tartalmazza, 2016-os adatok ezek. Az RDF Nagyjából megfelel a 20%-os célkitűzésnek a kohéziós alap, jelentős hozzájárulást mutat, de hát ez nem is meglepő, hiszen nagyon sok kiadás valóban az éghajlatváltozásra összpontosít, és kisebb, szerényebb mértékű szociális alap hozzájárulása. Mindenki tudja, hogy a jelenlegi MFF-ben a városi dimenzióra összpontosít a kohéziós politika. Természetesen vannak szinergiák az éghajlatváltozási fellépés, illetve a városi dimenzió között. Azt hiszem, hogy a későbbi felszólalók majd erről részletesebben szólnak. Itt nagyon röviden szeretném megemlíteni az energiahatékonyságot, illetve az intelligens energia kezelését, a megújuló energiaforrások használatát, valamint az alacsony szénkibocsátású stratégiákat emelném ki, a fenntartható városi mobilitást, ez mindenképpen releváns az éghajlatváltozás céljából, szempontjából, illetve nagyon fontos a szennyezés csökkentése is. Hogyha pedig a 2020-on túl tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a párizsi megállapodás a jelenlegi célkitűzéseket folytatná, tehát a 2020-asból átlépünk a 2030-as célkitűzésekbe, erre az Európai Unió rábólintott, azonban ehhez ambiciózusabb fellépésre van szükség közép és hosszú távon, és azt mondhatjuk, hogy ehhez arra van szükség, hogy hosszú távú dekarbonizációs folyamat érvényesüljön a beruházások területén. Tehát nem feltétlenül kell teljesíteni a 2030-as célkitűzéseket, de nagyon fontos, hogy a megfelelő pályára állítsuk Európát, és szénmentesítsük az energiarendszert 2040-re és 2050-re. Erre mindenképpen fel kell hívni a figyelmet. Nagy valószínűséggel szükség lesz a 0%-os kibocsátásra, ahhoz, hogy a célkitűzéseinket teljesíteni tudjuk. Ehhez azonban nagyon oda kell figyelni a vidékfejlesztés, illetve az RDF és a kohéziós politika célkitűzéseire a városi területekre is érvényes, gondolok itt az élelmiszerfogyasztásra, a hulladékkezelésre, illetve a hatékony urbanizációra. A jelentésben kiemeljük azt, hogy az innovációs politika, illetve a városi dimenzió az, ahol szinergiákat kell kialakítani. A további lépésekhez 2020 után arra van szükség, hogy hatékonyabban és célkitűzöttebb formában lépjünk fel az éghajlatváltozás területén, illetve valóban megvalósítsuk a párizsi megállapodásban kötött kötelezettségvállalásokat. Ami a 2014-20-as időszakot illeti, az MFF és ezen belül a kohéziós kiadás mindenképpen előrelépés. Úgy érezzük, hogy további változtatásokra van szükség. Kapcsolatot kell teremteni a kohéziós programok hozzájárulása, befizetése, illetve a tagállamok éghajlatváltozási célkitűzései között. Meg kell nézni, hogy ez hogyan viszonyul az Európai Unió kötelezettségvállalásához standardizálásra, szabványosításra van tehát szükség, hogy megfelelően mérhessük az eredményeket. Aztán az eredményre összpontosító költségvetés szellemiségében a bizottság a következő pénzügyi tervben kimondja, hogy hogyan kívánunk hozzájárulni az éghajlatváltozási célkitűzésekhez konkrét formában, számszerűsített formában, Nagyon fontos, hogy változzon a kibocsátási görbe, illetve az változással szembeni ellenálló képességet is növelni kell. Szerintem a célkitűzéseink megvalósíthatók. És ahogyan korábban mondtam, nagyon fontos a hosszú távú szénmentesítési célkitűzések teljesítése, illetve azok meghatározása, hogyha a párizsi megállapodást be akarjuk tartani. Ez pedig azt jelenti, hogy az ex ante kondicionitás, illetve a partnerségi megállapodások logikája érvényes, és ezt kell majd megerősíteni a következő időszakban. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hogy meghallgatta. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig folytatjuk. És Rafael tudsz úr előadását fogjuk meghallgatni, a fenntartható fejlesztési célkitűzések, a Párizsi megállapodás és az újvárosi menetrend közti kapcsolatról. Tudsz úr az ENSZ Habitat program igazgatóján Parancsoljon a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a bizottságnak, hogy az ENSZ képviselőt is meghívták. Mi egy olyan ENSZ ügynökség vagyunk, amely az urbanizációval és a városokkal foglalkozik. A In the next uh, 10 minutes I would like you... Következő 10 percben arról szeretnék beszélni, hogy a párizsi megállapodás az SDG-k és az új városi menetrend között milyen kapcsolat áll fenn. Ezeket Kiotóban tavaly fogadták el a tagállamok, és aztán említenék néhány példát arról, hogy ez a három menetrend hogyan kapcsolódik össze, és végül levonnék bizonyos következtetéseket is. A városi éghajlati fellépés eh, három eh, eleme szorosan összefügg. Ha megnézzük az SDG eh, menetrendet, akkor azt látjuk, hogy a célok több mint a fele a helyi önkormányzatok számára nagyon releváns, sőt a nagy részüket a helyi önkormányzatok támogatása nélkül nem is lehet végrehajtani. A nemzeti eh, hozzájárulások, eh, a 160 nemzeti hozzájárulás közül a Párizsi megállapodásban, ezek nagy része eh, az éghajlatváltozási célokra hivatkozik, és ez jelentős emelkedés, jelentős növekedést jelent az elszabított korábbi mandátumához képest, amikor az éghajlat csak egyszer szerepelt. Most viszont láthatjuk, hogy ez a három közelmúltban kötött megállapodás szorosan összefügg, és egymást kölcsönösen megerősítik. A városok szerepe konkrétan az éghajlat megállapodásban egyre erősebbé vált 2007 óta, és a párizsi megállapodás kifejezetten említi is a városi, illetve nemzeti hatóságokat. Korábban a civil társadalmi szervezetekkel együtt tettek róluk említést, és a megállapodás elvárja tőlük, hogy fokozottabb erőfeszítéseket tegyenek, és egy új platformot hozzanak létre, amelyet megoszthatnak a városokkal. Néhány példát említenék, olyan példákat, amelyek a legnagyobb hatást váltották ki az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése, illetve mérséklése terén. A városi közlekedés egy olyan terület, amelyen komoly előnyök érhetők el. A 11-es célkitűzés kifejezetten a fenntartható közlekedési rendszerekről szól, és a városi menetrendben a forrás hatékony közlekedésről van szó. Tudjuk, hogy a múltban világszerte különböző városok komoly lépéseket tettek, és ezeknek köszönhetően az üvegházhatású gázok csökkentése érdekében is komoly lépések történtek. Nem csak délen, nem csak északon, hanem délen is. Indonéziában, például egy közepes jövedelmű országban, ahol együtt működünk különböző alapokkal, az Iklei alappal Bogor várost támogatjuk, és ott egy busz közlekedési rendszert dolgozunk ki, amelynek célja a kibocsátások csökkentése. Hasonló kijelentéseket tehetünk az építési ágazatról is, ami szintén fontos az éghajlatváltozás következményének mérséklése szempontjából. Itt láthatjuk, hogy a fenntartható fejlesztési célok közül kettő vonatkozik az, építi, az épületekre, és az új városi menetrend is kitér ezekre. Természetesen az északi és a déli országokban a magán és a közkezdeményezések terén is komoly példákat említhetünk, például Kopenhágából vagy Párizsból ragadhatnánk ki példákat, ahol olyan épületek épülnek, amelyek hozzájárulnak a kibocsátások csökkentéséhez. Ugyanez előfordul délen is, afrikai országokat is támogattunk, hogy a környezetbarát épületeiket kidolgozzák, illetve az épületek, épületeket osztályozó rendszerüket. A helyi, illetve a központi hatóságok az energiahatékonyság céljából szigorúbb intézkedéseket, előírásokat hoznak, amelyeket mi is támogatunk. Ez csak két ágazat, említhetnénk még többet is. Gyorsan végigfutnék néhány példán. Az energiahatékonyság is egy nagyon fontos kérdés. Megemlíthetjük itt Hamburg példáját, ahol is egy népszavazás során megállapodtak abban, hogy az energia ellátás rendszerét ismét az önkormányzat kezébe helyezik. Ez elősegíti a megújuló energiaforrások fokozottabb alkalmazását is, tehát ez egy konkrét példa a helyi hatóságok fellépése szempontjából. A hulladékkezelést is említettük, itt megemlíthetjük Finnország példáját. Energiát állítanak elő, és a kibocsátásokat egyidejűleg csökkentik. A hulladékokból származó kibocsátásokat és a kibocsátás csökkentés még hatékonyabb és fenntarthatóbb is lehet, hogyha a különböző ágazatokat egyben kezeljük. Stockholmból említhetnénk egy példát, amikor is egy korábbi ipari területen épült egy új városrész, és jelentősen csökkennek így az üvegház hatású, csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása a város más részeiben is, tehát így nagyon komoly előnyre teszünk szert, hogyha a különböző területeket összekapcsoljuk. Az alkalmazkodás is nagyon fontos a helyi hatóságok munkája szempontjából. A fenntartható fejlesztési célkötőzések között a 2020-as évről beszélünk, nem 2030-ról. Arra ösztönözzük a városokat, hogy olyan szakpolitikákat dolgozzanak ki, amelyek által jobban alkalmazkodnak a körülményekhez, és az ellenálló képességet fokozzák. Itt 2020 a határidő, és itt egy példát láthatunk Hollandiából, amely, amelynek során a folyók árterületét növelik. A fejlődő országokban ez természetesen rendkívül fontos, például a Csendes-óceán térségében támogatjuk a Salamon-szigetekből Honjárát egy éghajlatváltozási cselekvési terv kidolgozásában, a nemzeti és a helyi hatóságok együttműködését ösztönözve. Itt az ellenálló képességet próbáljuk növelni ami a következtetéseket illeti, mindenképpen megjegyezhetjük, hogy ez a három menetrend egymást kölcsönösen megerősíti. Tehát a jó urbanizáció a fenntartható fejlődés szempontjából és az éghajlat szempontjából is fontos. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos következtetés, amit az elmúlt évek során levonhatunk. Az összekapcsolt városok, környezeti, gazdasági, szociális szempontból a városokat is támogatják, és az éghajlat változás hatásait is mérséklik, tehát így hozzájárulhatunk a különböző mentrend célkitűzéseihez. Ha viszont tényleg hatékonyak szeretnénk lenni, akkor biztosítanunk kell a horizontális integrációt, tehát túl kell lépnünk a városi regionális határokon, hiszen ezen kérdések nem ismernek administratív határokat, például a megújuló energiák használat, ezek mind határokon átnyúló kérdések, amelyek egy horizontálisabb megközelítés, nem pedig kizárólag egy városi megközelítést igényelnek. És talán az egyik legfontosabb következtetés az, hogy a vertikális integráció előfeltétele a hatékony klímafellépésnek, és a vertikális integráció azt jelenti, hogy ez egy kétirányú folyamat. Egyfelől a nemzeti szintről a helyi szint felé is működik, hiszen ösztönözni kell a helyi hatóságokat, biztosítani kell számukra a keretet, az állampolgárokhoz való közelséget, de ugyanígy ez a másik irányba is működik, hiszen a helyi fellépések mérhetőek, és kommunikálhatóak és ellenőrizhetőek kell, hogy legyenek. Tehát a városi felépés szempontjából ez nagyon fontos. Végezetül hiszünk abban, hogy a polgármesterek globális szövetsége az éghajlat és az energia érdekében egy nagyon komoly, nagyon komoly megállapodás, amely komoly lehetőségeket rejt magában. az Európai Polgármesteri Szövetség és a Globális Szövetség kapcsolódik így össze. A cél nagyobb lendületet vinni ebbe a folyamatba. Körülbelül 7000 város van ebben, vesz ebben részt, 600 millió lakost képviselve és a cselekvési terveik az éghajtváltozás hatásának mérséklésére és a hozzávaló alkalmazkodásra is kiterjednek és így teszik lehetővé a szélesebb körű fellépést. Köszönöm. Thank you very much. Now we'll continue. Köszönöm. Akkor most folytatjuk. Közmér csak asszony, ha jól értem, vagy jól ejtem a nevét, előadásával. A városok alkalmazkodása a klímaváltozáshoz. Ő egy projektmenedzser az Európai környezetvédelmi ügynökségnél. Jó napot kívánok! Köszönöm a bemutatást, és köszönöm, hogy eh, a nem könnyen kiejthető nevemmel is megbirkózott. Ebben az előadásban a klímaváltozás hatásairól fogok beszélni, amelyek egyre inkább láthatóak lesznek a városokban is majd ezt követően beszélek arról, hogy hogyan lehet alkalmazkodni a városokban a klímaváltozáshoz, és beszélek arról is, hogy a, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség milyen jelentéseket készített, illetve hogyan reagál ezekre a kihívásokra. Ami a klímaváltozás hatásait illeti, ezek is eh, több kategóriára oszthatók mert eh, más és más a hatása a klímaváltozásnak a különböző régiókban például eh, délen, illetve kontinentális Európában, tehát a, a eh, kontinens belsejében sokkal nagyobb az esélye a hőhullámoknak, illetve az erdőtüzeknek, amire láttunk is példát Portugáliában eh, éppen a hétvégén. Máshol azonban nagy esőzésekre, felhőszakadásokra, áradásokra lehet számítani. Ez a térkép azt mutatja, hogy helyi tudás szükséges az alkalmazkodáshoz, mert helyi szinten kell alkalmazkodni a különböző változásokhoz. A térkép azonban azt is mutatja, hogy nagy régiók hasonló klímaváltozási hatásokat fognak megélni, ami azt jelenti, hogy egymástól tanulhatnak a városok, és felkészülhetnek a klímaváltozás hatásaira. Miért a városokra koncentrálunk konkrétan? Egyrészt eh, azért, mert nagyon sok ember lakik városokban, eh, ráadásul a gazdasági és kulturális vagyon is oda koncentrálódik, tehát ott nagyobb károk keletkezhetnek eh, másfelől pedig maguk a városok súlyosbítják a klímaváltozás következményeit, például a lebetonozott utcák növelik a hőhatást, és a vízelvezetés is problémásabb városban, ami az áradás veszélyt ott növeli. Nézzünk néhány példát a bekövetkezett veszélyekre, károkra. 70 ezer további haláleset volt 16 országban 2003. augusztusában egy hőhullámnak köszönhetően. Ezek nek a nagy része, a 70 ezer halott nagy része városokban halt meg. Emellett volt 2011-ben egy felhőszakadás Kopenhágában, ahol három óra alatt 15 cm csapadék esett, és ez 800 millió eurós kárt okozott. Ilyen típusú eseményekre kell felkészülnünk, és ezek szaporodhatnak el, illetve súlyosbadhatnak a jövőben is, ami azt jelenti, hogy a városoknak alkalmazkodniuk kell, hogy az előző hozzá szóló is mondta, ez egy sürgető kérdés, mert eh, nagyon nagy veszteségeket lehet elszenvedni, eh, tehát eh, a polgároknak is alkalmazkodniuk kell várható változásokhoz. Hogyan történhet meg ez az alkalmazkodás? 2012-ben ehm, három különböző alkalmazkodási stratégiát fogalmaztunk meg. Az egyik a szürke infrastruktúra, ami egy mérnöki megoldás, aztán a zöld infrastruktúra, amely a különböző növényes, illetve vízfelületek, növény és vízfelületek többség méretét javítaná meg, vagy bocsánat, növelné meg, és aztán a, a puha megközelítés különböző szabályozói eh, lépések, illetve a tudatosítás és a figyelemfelhívás. Ami a jelenlegi alkalmazkodási viszonyokat illeti Európában, van egy európai alkalmazkodási stratégia 2013 óta. Ezt az Európai Bizottság készített el, három célja van. Először is előmozdítani a fellépést a tagállamok részéről, jobban informált döntéshozatal előmozdítása, illetve a kulcsfontosságú sérülékeny ágazatokban az alkalmazkodás javítása. Ami az elsőt illeti, a 28 tagállamból 23 tagállamnak van nemzeti hozzá alkalmazkodási stratégiája, ami pedig a városokat illeti, ahogy itt már szó volt, van a polgármesterek egyessége klíma és energiaügyekben, ehm, és ez valójában két kezdeményezésnek az össze, a fuzionálásából jött létre, és azóta egy globális kezdeményezéssel vált 20 az összes EU finanszírozásra rendelkezésre álló pénzeknek klímaváltozás elleni fellépésre van felcímkézve. A jobb döntéshozatal mellett itt még kutatási pénzekről is szót kell ejteni, a Horizon 2020, illetve a LIFE projekt is jelentős összegeket bocsát a klímaváltozás elleni fellépés rendelkezésére. Fontos tehát az, hogy a döntéshozatal tudományosan alátámasztott legyen. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ennek érdekében különböző jelentéseket ad ki az életminőségről, a fenntarthatóságról a városokban, e, illetve a klímaváltozás hatásairól, illetve a veszélyekről. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség egyik szolgálata a klímafőigazgatósággal együtt egy klímaplatform, amely a az alkalmazkodásról szól, az alkalmazkodási stratégiák, fellépések, politikák cseréjét teszi lehetővé, ami a konkrét városi kérdéseket illeti. Vannak esettanulmányok, konkrét esettanulmányok, és van egy alkalmazkodási eszköz, E, amely gyakorlatilag lépésenkénti tanácssal látja el a különböző önkormányzatokat, és e, a Covenant of Mayors e, száz aláíró városának városprofilja is megtalálhatók itt. Egy tavalyi jelentésben elemeztük a 2012 óta bekövetkezett változásokat. Először ugyanis 2012-ben volt ebben a témában jelentés. A főüzenet az, hogy az alkalmazkodás elkezdődött az európai városokban, tehát történnek lépések, ugyanakkor ez még kísérleti fázisban van. A az előkészített fellépések csak a leg úttörőbb városokban lettek még végrehajtva. Amikor ezeket végrehajtják, ezeket a lépéseket, akkor a városok leginkább az alacsony kiadású, e, puha megoldásokat választják, és nem pedig a nagy költséggel járó jelentős átalakításokat. E, emellett e, zöld infrastruktúrára helyeznek nagyon komoly hangsúlyt, illetve a természet alapú megoldásokra, ami azt jelenti, hogy a vízfelületeket, illetve a zöld felületeket akarják E, növelni. E, ugyanakkor egy transformatív e, alkalmazkodásra is van szükség, amely egy szisztematikus, szisztematikus megközelítést jelentene, egy hosszú távú megközelítést, tehát a politikában, a város rendezésében stratégiai változásokat jelentene, és így alkalmazkodna a város a, a, a klímaváltozáshoz. A baloldali térkép mutatja a 2015 végéig aláíró 148 várost a Mayor's Adapt kezdeményezés ennyien, írtak alá, ennyien írták alá, ehm, és nézzük meg az eredményeket. Júniusban, júniusig 700 helyi hatóság írta alá a Covenant of Mayors nevű kezdeményezést, amely az alkalmazkodásról szól, és több mint 900 helyhatóság Európában, tehát nem feltétlenül az EU-n belül, hanem a földrajzi értelemben vett Európában. A e, részvételt mutatja a a második térkép különböző kezdeményezésekben hogyan vesznek részt a városok, tehát kicsit már ez is egy idejét múlt térkép, de megint e, a koncentráció különbségeket mutatja, és azt is mutatja, hogy csak néhány város az, ami igazán aktív ezekben a kezdeményezésekben, itt Párizs és Barcelona emelhető ki ami hogyan néz ki tehát a városok alkalmazkodása. Az egyik legelőremutatóbb példa Kopenhága. Ott 2011-ben egy felhőszakadás komoly károkat okozott, és e, ez arra sarkalta őket, hogy előmozdítsák a felkészülést erre a jelenségre. 300 projektet eh, kívánnak megvalósítani 20 eh, év alatt, és ezeket a hirtelen jövő áradásokat próbálják kezelni ezzel. Ennek egy része műszaki megoldás, ugyanakkor a megoldások eh, a városrendezési módosulás, módosításokkal is járnak, és például a zöld területeket akarják növelni, itt nem csak azért jó ez, mert a víz levezetését szolgálja, hanem rekreációs és egyéb célokat is szolgálhat a megnövekedett zöld terület. Egy ilyen átalakításhoz nagyon komoly erőforrásokra van szükség. Kopenhága esetében a 20 év alatt másfél milliárd eurót fognak erre a projektre költeni. Egy másik dolog, amit érdemes megvizsgálni, az az, hogy hogyan lehet finanszírozni a városok alkalmazkodását. 11 városból áll rendelkezésre esett tanulmány, ez inkább azért lett itt egy csokorba rendezve, hogy inspirálja a többi városokat, nem pedig azért, hogy egy átfogó képet fessen, de a fő üzenetek a következők, nehéz állami forrásokat találni az alkalmazkodási intézkedésekhez, de még amikor a pénzek rendelkezésre állnak például a beruházási banktól, a városnak nem feltétlenül van meg a kapacitása, hogy pályázzon ezekért a pénzekért, illetve ténylegesen a saját erőt biztosítsa a projektekhez. A klíma alkalmazkodás integrálása az új városfejlesztésekbe a hosszú távon pénzt spórol meg, ugyanakkor előzetes befektetésekkel jár. Emellett több előnye van a különböző alkalmazkodási stratégiáknak, például a város kizöldítésének, és növeli az esélyét annak is, hogy a további projektekhez pénzt kapjanak. Akkor nézzük a, a főbb kihívásokat. A legfontosabb kihívás az az, hogy felzárkóztassuk a későn induló városokat ez a felzárkóztatás történhet ismeretcserén keresztül, vannak olyan interreg projektek, amelyekről a következőkben fogunk hallani, emellett finanszírozni is lehet a városok felzárkózását, és megtanítani a városoknak, hogy hogyan férjenek hozzá ezekhez a pénzekhez. Túl kell lépni azon, hogy csak kibírjuk a különböző klímaváltozásokat, hanem ehelyett az irányítási keretet, a szakpolitikai keretet, a városfejlesztési kereteket is tudni kell megváltoztatni, merni kell megváltoztatni a támogató környezeti keret kialakítása az EU nemzeti és helyi szinteken szintén fontos. Fontos üzenet az is, hogy az alkalmazkodás az nem egy környezetvédelmi probléma, hanem elsősorban társadalmi probléma, mert az alkalmazkodás mellett is meg kell tartani azt az életszínvonalat vagy életminőséget, amit a városok nyújtanak. A legnagyobb kihívás pedig az, hogy útmutatásra van szüksége a városoknak azzal kapcsolatban, hogy hogyan alkalmazkodjanak. Ezt az útmutatást eh, a portál adja például. A portálon nagyon sok információ van, ugyanakkor annak becsatornázása, illetve eljuttatása az érintettekhez, eh, ez az egyik legfontosabb feladat előttünk, ezzel be is fejezem az előadását. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen. Folytassuk. Krisztiáne Breznik kapja meg a szót, aki Bécsből érkezett hozzánk, az Interreg Central Europe-tól. A prezentációja pedig arról szól, hogy az országok közötti együttműködés hogyan járul hozzá az éghajlatváltozási harchoz, például milyen tapasztalattal rendelkezik az Interreg Central Europe. Tessék, megadom a szót. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megadták nekem a szót, illetve egy lehetőséget kaptam arra, hogy bemutassam a közép-európai városokat, amint azok felveszik a harcot az éghajlatváltozással, transnacionális programok keretében, megoldásokat keresve. A mai prezentációm két részből áll. Először szeretnék képet adni arról, hogy az együttműködési programok hogyan illeszkednek a strukturális alapokba, illetve másodszorban 24 projektet szeretnék mm, dióhéjban bemutatni, megmutatván azt, hogy hogyan veszük fel a harcot az éghajlatváltozásra. Kis és közepes városokat fogok megemlíteni, illetve az ő példájukat szeretném megosztani önökkel. Meghallgattam az előző prezentációkat, és azt gondolom, hogy ez a prezentáció nagyon jól illeszkedik az előző prezentációkban kapott információk sorába. Valóban, valószínűleg önök is tudják, hogy hogyan alakul a pénzügyi keret. Az Intereg az alapok 3%-át kapja a kohéziós politikai költségvetésből, és ebből 20%-ot kapnak a transnacionális programok 15 programot érint ez, mint egy 20 milliárd euróra rúg ennek a költségvetésre. Itt látható a 15 különböző program. A piros ö, ország, a piros térség a Central Europe. Hatékony partnerséget kívánunk kialakítani annak érdekében, hogy nagyobb területi egységekben vegyük vele a harcot az éghajlatváltozással. Ezek programokra, tehát ezek külön programok, amelyek egyes területekre érvényesek. Minden programnak lehetősége van arra, hogy négy, maximálisan négy tematikus célkitűzésből válasszanak, ahogyan ezt Nesbit úr is megemlítette. Central Europe úgy döntött, hogy a négyes tematikus programot választja, ami az alacsony szénkibocsítású gazdaság kialakítása. Ezt, lát, ezt láthatják a piros keretben, tehát ezek a területek választották a hatos tematikus programot. Ez nagyon-nagyon fontos fókuszpontot ad a munkánkhoz. Nézzük, hogy mi érhetünk el a transnacionális programokkal. Nos, nincs akkora költségvetésünk, ezt önök is látják, ezért stratégiákat, akcióterveket, cselekvési terveket, kísérleti cselekvési terveket hozunk létre, amelyek segítségével későbbi beruházásokat irányozhatunk elő. Ezen kívül egy kormányközi szinten finanszírozást is biztosítunk. Nézzük a konkrét programokat. Itt láthatóak a legfontosabb adatok, illetve ezeket közre is adtam, nem szeretném ezeket most megismételni. Kilenc tagállam vesz részt a programban, 150 millió lakossal, és 250 millió euró a költségvetésünk 7 évre. Az adatoknál azonban fontosabb az, hogy az alapok mintegy 70%-át már felhasználtuk. A 900 partnerünk közül, amelyeket finanszírozunk, 200 város. Ez pedig azt mutatja, hogy már most jobban állunk, mint a 2007-2013-as időszakban. Ezen kívül azt is el kell mondani, hogy a két felhívásban az alapok 30%-át éghajlatváltozási projektekre szántuk, és a Nesbit is elmondta, intervenciós kódok alapján ezeket nyomul lehet követni, így aztán számukra is sokkal könnyebb látni, hogy ezek a programok mennyiben járulnak hozzá az éghajlatváltozás enyhítéséhez. Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, de itt nagyon jól látható, hogy nem csak az alacsony szén kibocsátás prioritás számunkra, hanem a hatos tematikus célkitűzés is, amely a környezetvédelemre irányul összességében, általánosságban. Nézzük két nagyon fontos aspektust, hogy mi áll annak a hátterében, hogy főleg városok kérik a finanszírozást. Közép-Európában több központot tapasztal, több központot találunk, nagyon sok várost, középméretű, illetve nagyobb várost, és most már Horvátország is részt vesz a, a programunkban, így hét fővárossal dicsekedhetünk, ezek mindenképpen célcsoportot jelentenek. Ezen kívül funkcionális városi területeket összekapcsolván vidéki területekkel nagyobb mértékű hatást fejthetünk ki. Ezen kívül nagyon fontos az alkalmazkodási kapacitása a közép-európai városoknak, és azt hiszem, hogy itt ez a térkép nagyon jól mutatja, hogy hogyan is alakul a helyzet. A versenyképességet illetően nagyok az eltérések, jól mutatják a színek, az eltéréseket. Látható a volt vasfüggöny, mint határvonal, és látható az is, hogy ez milyen strukturális hatása van a régiókra. Ezt tartsuk észben, ezt a képet, és térünk át közben a következőre, így nagyon jól látszik a kiszolgáltatottság ebben a térségben. Az alkalmazkodási kapacitás alacsony, nem igazán tudnak fölkészülni a természeti katasztrófákra, illetve az éghajlatváltozás hatásaira, valamint nincs lehetőségük igazán arra, hogy az éghajlatváltozási projektekbe ruházzanak be. Ahogyan Kozmicsák asszony is említette, itt a legnagyobb problémát az áradás, a hőhullámok és a vízhiány okozhatja. feltételezzük, hogy a versenyképesség, illetve a GDP szintje nagyon jól mutatja, hogy mennyire tud egy adott régió alkalmazkodni, vagy mennyire van kiszolgáltatott helyzetben. A városok nem tétlenkednek, nagyon is aktívak Közép-Európában, azért, mert a polgármesterek nem tétlenkednek, nem várokozhatnak, és azt hiszem, hogy ez a kép minden listánál szemléletesebben mutatja, hogy a városok valóban használják a programjainkat, azért, mert könnyű hozzájutni hozzá a finanszírozáshoz, a tudáshoz, a legjobb gyakorlatok cseréjéhez. Ez a 2007-es, 2013-as időszakot mutatja ez a kép. 270 partner vesz részt 26 projektben, ezek mind az éghajlatváltozásra összpontosítanak. Úgy gondoljuk, hogy hogyha a jelenlegi folyó programokat ábrázolnánk, akkor még sűrűbb lenne ez a térkép. Úgyhogy azt látjuk, hogy nagyon is erős együttműködést tapasztalunk bizonyos régiók között, illetve beveszünk olyan régiókat is, amelyek a program kívül esnek. És akkor most nézzük a példákat. Az első az adaptáció nagyon, nagyon sokat beszéltünk a hő, hullámokról, illetve a városi hőszigetekről. A városok együttműködnek annak érdekében, hogy a, a életminőséget, az életkörülményeket javítani tudják nagyon büszke vagyok Bécsre, saját város, városomra. Itt látható, hogy milyen fellépéseket foganatosítottak, és azt hiszem, hogy ez nagyon jól kapcsolódik ahhoz, amit az előző felszólalótól hallottunk, hogy mit kell tenni, milyen tevékenységeket kell elvégezni. Azonban nagyon fontos az, hogy horizontálisan is működik az együttműködés, a funkcionális városi területek kialakulnak, a városok együttműködnek, illetve vertikálisan is megtörténik az együttműködés, valamint interdisziplináris együttműködésnek vagyunk tanúi, a kutatók, a környezetvédőkkel, a tervezőkkel, az egyetemekkel és a döntéshozókkal együttműködnek. Ez, ennek hátterében ezek az együttműködési programok állnak. A következő példa az éghajlatváltozás enyhítését mutatja. Itt kisebb önkormányzatok közös munkájáról van szó, olyan közösségekről, akik nem képesek arra, hogy energiatervezési projekteket, illetve energiahatékonysági projekteket valósítsanak meg. 34 város vesz részt ebben a programban. Ennek a neve a Manergy, energia cselekvési terveket hoznak létre, illetve energia ügyi ügynökségeket. Az önkormányzatok csak úgy jutnak hozzá a know-howhoz, hogy ebben a programban részt vesznek. 1,1 millió euróra rúg a költségvetés 34 városra vonatkoztatva. Nagyon fontos azonban, hogy a legnagyobb eredmények inkább a program lefutása után mutatkoznak. Ez azt jelenti, hogy mintegy 170 millió eurós beruházásokat, beruházást alapozunk meg, különböző formában, gondolok itt az épületek szigetelérés, szigetelésére, illetve napelemekre, és így tovább. Valamint megemlíteném azt is, hogy 21 önkormányzat csatlakozott a polgármesterek konventjéhez. Aztán új energiahatékonysági szabványokat vezettünk be a középületekbe, ez egy újabb példa. Az önkormányzatok és a városok együttműködnek, és létrehoztak úgynevezett demonstrációs épületeket is. Itt főleg az olyan épült épületekről van szó, nem a régiek átalakításáról. Nagyon fontos, hogy egy közös, fenntartható épületértékelési formát hoztak létre a DG Environmental közösen, és könnyen használható benchmarkokkal, illetve ellenőrzési módszerekkel nézik meg, hogy mennyire energiahatékonyak ezek az épületek. Jól látható, hogy uh, hogyan alakul a földrajzi eloszlás, minden térség egyformán szerepel ebben a programban. Mindenki számára hozzáférhető a know-how. És végül az utolsó projekt, amelyről szólni szeretnék, szintén éghajlatváltozás enyhítésével foglalkozik, ez pedig a már létező épületekre összpontosít megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet intelligensen kezelni, irányítani ezeket az épületeket, illetve azok fenntartását. Itt nagyon sok jelentkező van, nagyon fontos kérdés ez a városok számára. Az ajtóban hagytam még dokumentációt, úgyhogy ha valakit érdekel, kérem, nézze meg ezeket. A közép-európai városok képviselőinek mondom, hogy szeptember 21-22-én van egy újabb tenderünk, illetve lesz egy konferencia Berlinben is, úgyhogy kérem tájékoztassák az otthoniakat, hogyha részt kívánnak venni a programban, akkor várjuk a jelentkezésüket, illetve várjuk Önöket a konferencián is. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Köszönöm szépen a prezentációkat is, hölgyeim és uraim. Most pedig megadnám a szót az Európai Bizottság képviselőinek, hogy reagáljon az elhangzottakra, és először is Gergána Miladinova kap szót, team leader, a fenntartható fejlődéssel foglalkozik, a regionális és városi politikával foglalkozó főigazgatóság részéről. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm a parlamentnek és a regi bizottságnak is, hogy megszervezték ezt a kitűnő workshopot. Elég könnyű a feladatom, hiszen nagyon jó prezentációkat hallhattunk. Érdekes megfigyelnünk azt, hogy az éghajlat viszonylag új területe, amely korábban nem volt prioritásos, most már prioritást élvez a regionális politika terén. Elértük az indikatív 20%-os célt, és az earmarking szempontjából is láthatjuk, hogy valóban komoly az elköteleződés, a kötelezettségvállalás az alacsony szénkibocsátású gazdaságról áttérés mellett. Az ex feltételek is nagyon fontosak, fontos, hogy az energia és a kockázat kezelés terén jogalkotási lépéseket tegyünk. Az Interreg is jó példákat mutatott a támogatás és a kapacitásépítés terén, tehát azt hiszem, hogy nagyon sok mindent elértünk a 2014 és 20 közti időszakban, ami az éghajlat változás hatásainak egyszerűsítését illeti, de természetesen itt horizontális követelményekről van szó, ezek az közlekedési infrastruktúrára is vonatkoznak, ahhoz is kapcsolódnak intézkedések, tehát ez egy nagyon pozitív történet, amely még nem ért véget, ez folytatódik. Egy nagyon fontos új elem ebben a folyamatban a városokra vonatkozik, Ugye a források 5%-a most a városokra vonatkozik, a tagállamok elkötelezték magukat 8% mellett, tehát 15 milliárdot fordítanak a városokra, és ami szintén fontos, hogy a 15 milliárd 40%-a az alacsony szénkibocsátásra vonatkozik majd, tehát ez vált az első prioritássá a városok számára. A második prioritás pedig a környezetvédelem, ami szintén jelzi, hogy milyen változásnak lehetünk tanulni a kohéziós politika terén, és láthatjuk, hogy az éghajlatra, az energiára és a környezetvédelemre helyeződik a fő hangsúly. Amit röviden szintén érintettek, az az innovációs aspektus. Szeretnék kitérni arra, hogy az intelligens specializáció, a kutatások, illetve az ágazat összekapcsolódása fontos a régiók szempontjából és a kohéziós politika irányító hatóságai is erre, ezen célokra fókuszálnak. Ez az éghajlat szempontjából nagyon fontos és továbbra is kulcsfontosságú lesz a jövőre nézve, ugyanis innovációra van szükségünk az éghajlat szempontjából. Ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy további lépéseket érjünk el, és mozgósítani tudjuk a kutatókat, az ágazatot, és kellő forrásokat tudjunk előteremteni ahhoz, hogy a piacon ez az innováció meg is jelenhessen. Nagyon sok mindent elmondhatnánk még a vívmányokról, az elért eredményekről, de vannak még kihívások persze, ezek közül az egyik, amely elhangzott, az az, hogy jobb módszert arra van szükség. Ez egy önmagában, önmagában véve is egy komoly feladatot, kihívást jelent, de természetesen a jelentésnek ezt az aspektusát hangsúlyoztuk. A városi menetrendről is szó esett, hangsúlyozták a városok fontosságát. Az Európai Bizottság szorosan együttműködik a többi intézménnyel, a tagállamokkal, a városokkal is az Európai Városi Menetrend témájában. Partnerségek jöttek létre a menetrend keretében, és az éghajlathoz való adaptáció egy fontos részét képezi ennek. Az energia átállás, és megemlítenék, megemlíteném még, hogy a városi innovatív fellépések szintén foglalkoznak majd az éghajlathoz való alkalmazkodással, tehát nagyon sok fejleményről tehetünk említést. Csak két, dolgot, két dologgal zárnám. Ami fontos, az az, hogy az innovációkra és a városokra fókuszáljunk, de persze a pénzügyi eszközök fokozottabb igénybevételére is odafigyeljünk, ezeket jobban kell felhasználnunk, és még valami, ami egyértelműnek tűnik, de miután meghallgattuk ezen kitűnő példákat, azt hiszem, hogy még inkább hangsúlyt kell helyeznünk a kommunikációra. Tudom, hogy mindannyian foglalkozunk ezzel, de ez olyas valami, ami az állampolgárok számára fontos. Fontos tudniuk azt, hogy mi történik az uniós forrásokkal, és éppen ezért ezt jobban be kell mutatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig folytatjuk és az éghajlat változás a kapcsolatos fellépés főigazgatósága részéről Klaus Kondrup fogja az álláspontjukat ismertetni. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást. Köszönöm a prezentációkat is az előadók részéről. Nagyon érdekes volt, amit hallottunk. Martin Nesbitt előadása az Európa 2020-as stratégiára emlékeztetett, ami egy kicsit korábbi volt, de a célkitűzések szintén kapcsolódnak a mérsékléshez, az éghajlatváltozás mérsékléséhez, tehát az adaptációt ennek fényében kell tekintenünk. Ez az Európa 2020-as stratégiában még nem volt prioritás, de azóta azzá vált. Most itt van a Párizsi megállapodás is, amely az adaptációt politikai prioritássá emelte, tehát a helyzet mindenképpen megváltozott. És ha megnézzük a záró megjegyzéseket, a következtetéseket, ha a 2014 és 20 közti költségvetés időszakot vesszük elő, akkor láthatjuk, hogy az éghajlatváltozás mérséklését a strukturális és befektetési alapokba sikerült beépíteni, így a regionális alapokba is, ez pedig a további fellépéshez egy jó kiinduló pont. Tehát, hogyha a globális vezető szerepet eh, továbbra is komolyan kívánja venni Európa, akkor erre lehet építenünk. És amit a városokról hallhattunk, az szintén nagyon ígéretes, hiszen a városok közelebb állnak az állampolgárokhoz, a helyi éghajlat fellépéshez is, eh, és az adaptációhoz, a mérsékléshez is közelebb állnak. Ide tartoznak a városok, eh, a kisebb települések, amelyek fokozottabb szerepet játszanak az éghajlatváltozás elleni európai fellépésben. És zárásként az EU alkalmazkodási stratégiájáról beszélnék, amelyet 2013-ban fogadtunk el, és melynek értékelése most folyik. Ebben a kontextusban lesz egy konzultáció, amelyet októberben indítunk, kb. három hónapot vesz igénybe, tehát januárban zárul, és remélhetőleg minél többen hozzájárulnak a nyilvános konzultációhoz, részt vesznek ebben, és az eredményeket így majd az elején ismertethetjük. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, most önöké a szó, ha bárkinek van kérdése, ajánlása, javaslata, akkor parancsoljanak önöké a szó. Rodriguez. Rodriguez képviselő. Nem igazán kérdésem van, csak egy gondolatot szeretnék megfogalmazni. Szeretném megköszönni az, a hozzászólásokat. Portugál vagyok, és ez a mai nap nem különösebben szerencsés számomra, nem vagyok különösebben boldog azáltal, hogy az éghajlatváltozásról kell ma beszéljek, de azt kell mondjam, hogy nem csak az éghajlatváltozás egy probléma, hanem a a hanyag hozzáállás is, az elhanyagolás, az energiáról is beszélhetnénk. Nagyon sok esetben a helyi önkormányzatok részéről nincs elég politikai szándék, hogy a szükséges törvényeket, jogszabályokat meghozzák. Beszélhetnénk olyan dolgokról, amelyeket el lehet kerülni, um, halál, elhalálozásokat, haláleseteket, amelyeket el lehetne kerülnünk. Kár, hogy itt nem esett szó a legkülső régiókról, hiszen több um, főváros, Funsál például, egy olyan város, amely az erdőtüzek által is fenyegetett, ahogyan erre korábban volt példa, és az áradások 2010-ben szintén eh, sújtották ezt a térséget. Tehát eh, azt is tudnunk eh, kellene, nem tudom, hogy Alexandra vagy Rafael tud erre választ adni az ENSZ részéről, hogy ez a megállapodás kitér-e arra, hogy érvényt szerezzünk a jogszabályoknak az állampolgárok előtt, hiszen tudjuk, hogy gyakran a települések, az önkormányzatok nem elég bátrak ahhoz, hogy érvényt hozzanak, érvényt szerezzenek a jogszabályoknak, például ami az erdők tisztítását illeti, és ilyenkor az állampolgárokat a bíróságok elé kellene, hogy vigyék a hatóságok ami gyakran nem történik meg. A figyelemfelkeltés szintén egy lényeges kérdés. Milyen jelzést adhatnánk itt az Európai Parlamentből az önkormányzatok felé, hogy érvényt szerezzenek a jogszabályoknak, és az állampolgárokat tudatosítsák, felhívják a figyelmüket az éghajlatváltozással kapcsolatos problémákra. És szeretném tudni, hogy a legkülső régiókkal kapcsolatban történtek-e fellépések, hiszen ott komoly természeti katasztrofák következnek be. Köszönöm szépen. Vana asszony következik. Thank you very much, uh, dear guest speakers. Köszönöm az előadóknak az előadásokat. Ahogy azt a kolléganő előttem elmondta, fontos témáról van szó, és a zöldek nagyon is támogatták azt, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról. Megpróbálok uh, röviden fogalmazni, mert uh, fogytán van az időnk. Közös célunk az, hogy uh, a az energia és klímacélok megvalósításához fel kell használni a kohéziós politikát, ebben mindannyian együttértünk, és úgy gondolom, hogy Nesbit úr tanulmánya, amiről ma hallottunk, újabb bizonyítéka annak, hogy a 20%-os klíma költekezési célkitűzés nem lesz elérve ebben a programozási célban, annak, programozási időszakban, annak ellenére, hogy nagyon sokan jóhiszeműen álltak hozzá, és jó indulattal a tanulmány az arra is rámutat, hogy a struktúrával, a módszertannal és a monitoring, monitoringgal is problémák vannak. A zöldeknek nagyon konkrét javaslatai vannak a klíma mainstreaming vonatkozásában, legyenek jogilag kötelező erejű célok a klímára költésben, legyen olyan metodológia, amivel nyomon lehet követni a programokat, illetve integrált megközelítés a különböző ide vonatkozó tervek között. Tehát a kérdésem az rövid, de talán nem egyszerű. Úgy gondolják-e, hogy a legegyszerűbb megoldás, hogy így fogalmazzak, az az lenne, hogyha megerősítenénk hogyha a politikai kötelezettségvállalás helyett egy kötelező, jogilag kötelező célokat vezetnénk be, és amennyiben igen, akkor önök szerint akkor ez nemzeti vagy programozási szinten kell, hogy megtörténjen, illetve negatív listát is kellene készíteni a környezetileg káros pénzelköltési módokról, és eh, én is eh, Bécshez kapcsolódom, kötődöm. Eh, itt magunk, itt magunk közt is sokat beszélünk a városok jövőjéről, tehát engem érdekelne az, amit ön javasolt, hogyan lehetne ezt a városi agendát megerősíteni és bezárni a felzárkóztatni a később kezdő városokat a legjobbakhoz, mint amilyen például Bécs, tehát azokat a városokat, amelyek még nem foglalkoztak az alkalmazkodással, köszönjük, Demátó asszony. Három kérdésem van. Az első, hogy használ, beszélnek itt a földhasználatról, és a polgárok azt, hisz, azt hiszik, hogy bipoláris betegségben szenvedünk, mert egyrészt az enyhítésről beszélünk, ugyanakkor a bizottság támogatja azt, hogy bioüzemanyagokat állítsunk elő, amelyek valójában további eh, földet vonnának ki eh, az agráriumból. Tehát milyen, mi a leghatékonyabb módja a kohéziós politikának ezen a területen? Mire számíthatunk a jövőben eh, az FC és egyéb eszközök szinergiája. Az EFSI, ahogy mindenki tudja, a foszilis erőforrásokat finanszírozza, foszilis üzemanyagokat, és mi lesz akkor a jövőben, különös tekintettel az eszifre. Olyan sorsa jut -e olyas, az lesz a jövő, mint ami Amerikában volt, hogy a szennyezőiparnak fizetnie kell többek között kutatásokat is támogatnia. Minden területen, minden országban, Európában fennáll az a probléma, hogy hogyan lehet a szennyezett földeket kármentesíteni. Krél asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is elnézést kell kérjek, amiért csak később csatlakoztam. Ezért lehet, hogy amit megkérdeznék, az már elhangzott. Ha így van, akkor majd inkább kétoldalú szinten tenném fel a kérdést. A közelmúltban egy delegáció az Azori szigeteken járt, és ott egy polgármester említette, hogy nem sok értelme van az éghajlatváltozás elleni 20%-ot az energia hatékonyságra fordítani, és az Azori szigeteken például a házak szigetelésére fordítsuk, ami teljességgel szükségtelen, mert ott amúgy sincsenek mínuszok, az én kérdésem pedig, ami ebből következik, nem tudom, hogy ez valóban így van-e, ahogyan a polgármester ezt mondta, minden, minden esetre hogyan értékelik, hogy egyáltalán a települések, az önkormányzatok beleszólási jogát kellőképpen figyelembe veszik-e a tagállamokban, milyen tapasztalatokat szereztek ezzel kapcsolatban, és milyen rugalmasan kezelhetjük ezt a 20%-ot az éghajlat védelem esetén, hiszen nyilván a hőszigetelés és az energiahatékonyság mellett más megoldások is vannak. Szeretném tudni, hogy milyen tapasztalatokat szereztek ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Thank you, and now I'll give the... Köszönöm, most pedig Valina asszonynak adom meg a szót, aki az Európai Unió régiók és városok szerepe a COP21 Párizs megállapodás megvalósításában jelentés készítője. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a szakértőknek is ezeket a nagyon érdekes előadásokat. Azt hiszem, hogy már untig hangoztattuk, hogy itt valóban egy sürgős és nemzetközi szintű problémával állunk szemben. Úgy gondolom, hogy továbbra is kötelezettséget kell vállalnunk, és fáradhatatlanul küzdenünk kell az éghajlatváltozás ellen. Ezen kívül pedig azt hiszem, hogy ezt közszereplőként, politikai képviselőként kell megtennünk, hiszen az állampolgárok ezt egyre inkább és egyre egyértelműbben elvárják tőlünk. És az álláspontunkat fenn kell tartanunk, főleg figyelembe véve azt, hogy az Egyesült Államok az elnök személyes döntésének folyamányaként visszalépett a párizsi megállapodástól, és itt sajnos romba dönt nemzetközi megállapodásokat a közjó érdekében és ezzel az egész bolygónak árt. Úgy gondolom, hogy egy ilyen világhatalom, amely kulcsfontosságú kompromisszumokról, kötelezettségekről mond le a túlélés, a bolygó túlélése érdekében, azt hiszem, hogy egy nagyon komoly lecke számunkra. Az európai intézmények részéről pedig határozottan ki kell állnunk a kötelezettségvállalások mellett, egyidejűleg azonban intelligens döntéseket kell hoznunk. Ehhez pedig azt hiszem, hogy eh, pont ezt a célt szolgálja ez a jelentés is, megpróbálja csoportosítani és átrendezni a különböző nemzetközi és európai megállapodások irányvonalait, olyan megállapodásokét, amelyek az állampolgárokat érintik az éghajtváltozás elleni küzdelemben. Azt hiszem, hogy összességében véve az a lényeg, hogy a kormányzás szintjén a fellépéseket, illetve a forrásokat azonosítsuk, ehhez pedig nem csak a szakértők felbecsületetlen szükség, támogatására van szükségünk, hanem el kell indítanunk egy olyan folyamatot, amelyben az állampolgárok is részt vehetnek, hiszen az állampolgároknak nagyon sok mondani valójuk van azzal kapcsolatban, hogy hogyan szeretnének élni, hogyan szeretnék megszervezni, rendezni a városaikat, milyen közlekedési módokat használnak, hiszen ez befolyásolja azt is, hogy milyen levegőt lélegzünk be nap mint nap, és ezek a döntések, amelyek kisebb és nagyobb horderejűek, nap mint nap befolyásolják az életünket, Éppen ezért figyelembe kell vennünk az állampolgárok véleményét, és így közelebb vihetjük ezt az intézményt is az állampolgárokhoz, és talán helyreállíthatjuk a bizalmukat az európai intézményekben. Tehát ez egy részvételi folyamat kell, hogy legyen. Nem csak szakértők kell, hogy részt vegyenek benne, hanem a civil társadalom egésze is a tapasztalataikkal, ötleteikkel és konkrét javaslataikkal járulhatnak hozzá ehhez a folyamathoz így egyébként legitimációt is adhatunk ennek az anyagnak, hiszen itt végül konszenzusra van szükség. És ez a folyamat, ez a részvételi folyamat mindenképpen hasznos lesz, mert így felhívhatjuk a figyelmet ennek a problémának a súlyosságára, és érvényt szerezhetünk a különböző döntéseknek is, amelyeket meghozunk. Ennyit szerettem volna elmondani, és még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy részt vettek. Ebben és várjuk a hozzászólásokat, a javaslatokat, azon dolgokat, amelyeket fontosnak, amelyeket szerintetek be kellene építeni ebbe a jelentésbe. Meccs! Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy van-e kérdés. Tessék, megadom a szót. Thank you and, and... Köszönöm szépen és nagyon köszönöm az érdekes kérdéseket, megállapításokat. Néha, néha nagyon nagyon nehezek voltak ezek a kérdések, hogy, úgyhogy első körben megpróbálok a könnyebbekre válaszolni. Rodriguez asszony rákérdezett a polgármesterek konventjére, illetve arra, hogy hogyan lehetne a szabályokat helyi szinten jobban megvalósítani. Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a portugál ö, tragédia hátteréről ö, nem igazán tudok. Természetesen engem is megdöbbentett, és ö, együttérzésemről szeretnék tanúbizonyságot tenni. A polgármesterek konventje igazából a legelkötelezettebb önkormányzatokat, közösségeket fogja össze, akik együttműködvén megerősítik éghajlatváltozási fellépéseiket. A kohéziós kiadásoknál utaltunk az ex ante feltételességre, amely a jogalkotások jobb megvalósítását biztosítja. Ezek inkább ugye regionális és nemzeti szintre vonatkoznak, nem pedig a helyi szintre. Tehát nem tudom, hogy ez itt konkrétan választ ad-e az említett kihívásra. Aztán egy másik felszólaló a nyomonkivetési módszerek hiányosságaira mutatott rá, illetve föltette azt a kérdést, hogy a politikai kötelezettségvállalást esetleg kötelező érvényű kötelezettségvállalásra kellene-e fölváltani, ugye itt a 20%-os célkitűzésről van szó, azt hiszem, hogy a jogi kötelezettségvállalásokban nehéz ezt belevenni az egyes alapok esetében, de, de nagyon nehéz, vagy nagyon érdekes lehet megnézni azt, hogy a bizottság, bizottság milyen kötelezettségvállalást vár el az egyes alapoktól, tehát mennyiben járuljanak ezek hozzá az éghajlatváltozási célkitűzésekhez. Tehát a különböző költségvetési borítékok hogyan viszonyulnak ez, ez érdekes lehet, érdekes lehet megnézni. A saját véleményem az, hogy ha merev követelményeket szabunk meg az egyes programokra vonatkozóan, akkor ezzel szerintem csak az administratív terheket növeljük, és mm, a célunk ugye az, hogy valóban az éghajlatra, éghajlatra szállják, szánják ezeket az összegeket. Természetesen vannak olyan beruházások, például egy, egy út javítására szánt összegek, vagy egy, egy reptér kialakítására szánt összegek hozzájárulhatnak az éghajlatváltozási cél megvalósításához, de természetesen lehetne negatív listát is összeállítani, ez is érdekes gondolat lehet. Aztán Dömetó képviselő az FC-re kérdezett rá, illetve arra, hogy ez mennyiben biztosíthat nagyobb rugalmasságot. Ami a szuper alapot illeti, és az ottani tapasztalatokat, tehát az amerikai tapasztalatokat, azt látjuk, hogy a, a kibocsátás kereskedelmi eh, rendszeren belül az aukciók hasonlóképpen működnek, Sajnos az ETS keretén belül igazából az árak viszonylag alacsonyak, és így ugyanezt a finanszírozást nem tudjuk biztosítani. De érdekes lehet megnézni a társjogalgatók számára, hogy az ilyen ETS aukciókból milyen projekteket lehetne finanszírozni. Például az energiahatékonyság célkitűzések, esetleg szénerőműveknél ne legyenek erre jogosultak, ne legyenek jogosultak arra, hogy az, az ilyen ETS alapból finanszírozzák őket. Aztán azt hiszem a nehezebb kérdéseket inkább a kollégákra hagynám. Ön asszony kérdése a kötelezettségvállásra kérdezett rá. Nos, azt hiszem, hogy az Egyesült Államok beli közösségek és városok példája nagyon jól mutatja, hogy hogyan viszonyulnak az éghajlatváltozáshoz, független attól, hogy Trump elnök mit mondott. A tehát városi és regionális szinten nagy a, a kötelezettségvállalás, és ez szerintem a nemzeti szintet is erősíti. Ugyan nem ugyanarról a, a, arról a szintről van szó, de mégis nálunk, az Egyesült Királyságban a jelenlegi vezetés kicsit kevésbé elkötelezett az éghajlatváltozás mellett, de mégis ott vannak a városok, a közösségek, a veszi kötelezettségvállás, ez nagyon erős, nagyon jól megerősíti az egész éghajlatváltozási erőfeszítést. Elnök, igen, átadom a szót a következő felszólalónak. Igen, ami a polgármesterek konventjét illeti, ez egy önkéntes csoportosulás, tehát nem kötelező érvényű. Ezért aztán nem is számunk érhető. Szerintem nagyon bonyolult a helyi szabályozás, ennek ez áll a hátterében. A városi jogszabályok esetében nagyon sok felesleges jogszabályt látunk, jogszabályok búrjánzanak, anélkül, hogy megnéznénk a, a, azt, hogy valóban fontosak-e, vagy szükség van-e rájuk. És az állampolgár számára is nagyon nehéz a tisztánlátás. Amikor a vertikális integrációról beszélünk, akkor nem szabad megállni a nemzeti, illetve a regionális szinten, illetve a helyi szinten, hanem lejjebb kell menni a helyi és a, a személyi szintjére, hiszen csak így működhet az egész rendszer megfelelően. A, hogy hogyan lehet fölcsatlakoztatni a lemaradókat, nos először is demonstrálni kell a költséghatékonyságot, meg kell mutatni, hogy milyen előny származik az változási erőfeszítésekből, milyen előnyök származhatnak ebből hosszú távon. A második lépés sajnos ugye a katasztrófák késztetnek lépésre bennünket, tehát amikor nem működnek megfelelően a dolgok, akkor, akkor lépünk. Sajnos ilyenkor ez már túl késő, de hát erről szól a valóság. És végül az állampolgárok is felhívhatják erre a figyelmet, amennyiben egy önkormányzat nem tölti be megfelelően az éghajlatváltozással kapcsolatos szerepét. Uh, thank you. Just to uh, continue. Köszönöm. Akkor én folytatnám onnan, ahol a, abban maradt az előbb. Uh, Rodríguez asszonynak válaszolva, uh, igen, a polgármesterek megállapodása az egy önkéntes megállapodás, a covenant, ugyanakkor a, először arra vállalnak kötelezettséget, hogy a kockázatokat, illetve a, a sérülékenységet elemzik, és ez a kötelezettségvállalás legalábbis a valósággal való szembenézésre elég, és arra, hogy tudják, hogy milyen módon fogja az az életminőséget befolyásolni, mármint a klímaváltozás, és milyen intézkedések a legsürgetőbbek. Tehát eh, ez eh, ebben az értelemben előmozdíthatja a eh, különböző lépéseket. Ami azt illeti, hogy hogyan lehet felzárkóztatni a később kezdő városokat a, a korábban ébredőkhöz. Vannak különböző programok és kezdeményezések, például városi partnerségek, twinningek, ahol a városok kicserélhetik egymással a tapasztalataikat, ez egy nagyon sikeres stratégia. Ami pedig eh, eh, Alina asszony kérdését illeti, a civil társadalomra vonatkozott, valóban nagyon fontos az alkalmazkodásban a civil társadalom, és a helyi polgárok tudása az kiegészítheti, vagy helyettesítheti azokat, azt a tudást, ami, ami esetleg nincs ott egyfajta tudás közös teremtésről van szó a társadalom, a kutatók és a városok között, és ezt tartjuk a legfontosabb módjának, módszerének, az alkalmazkodás legfontosabb módjának. Ami a három fő témát illeti az Európai Nyílt Napon, amely minden tavasszal meg van rendezve, az innováció, transformáció és az együttes létrehozás, E, és ebben benne, vannak a civil, benne van a civil társadalom is. Köszönöm. Thank you, Ms. Bresnik. There was a... Bresnik asszony, önnek is volt egy kérdés. Yes, now I have to answer all the difficult questions. I... E, ön, önhöz is van egy kérdés. Nos, valóban volt több olyan kérdés, ami arra irányult, hogy hogyan lehet elkerülni a negatív hatásokat ezekben a programokban és a kohéziós programokban, kohéziós alapoknál. A programozás során lehet ezt elkerülni. A, az operatív programoknak könnyebb a szerepük, mert nem sok pénzről van szó, tehát itt nem útépítésről van szó, nem hatalmas infrastruktúrális beruházásokról van szó, tehát a mi programunknál a negatív hatások elkerülése a számunkra könnyebb, sokkal nehezebb ezt a nagy programoknál megtenni, tehát a programozásnál ezt, ezt ki lehet küszöbölni. Nem finanszírozunk bioüzemanyagot, vagy olyan projekteket, amelyeknek negatív hatása legyen, és valóban So, uh, between and this programming period that Ebben a programozási időszakban, tehát a 2014-20-as programozási időpontban, eh, időszakban javasult a programozás a 2007-13-hoz képest. Eh, jobban megkérdezzük, a rész, a jobban megkérdezzük az érdekelteket arról, hogy számukra mik a kihívások, és eh, a polgároknak is, a polgárok kívánságainak is hangot adunk. Arról is hallok, hogy eltérő a hozzáállás eh, a programok eh, részvétele iránt, illetve városról városra eltérő az is, hogy mennyire vehetnek részt a polgárok ebben. Eh, a partnerség már szerepelt a, a jogalkotási munkában is. Olyan programok megnyitásáról volt szó ott, amelyek nyitottak a több részvevő irányába. Látjuk ezt a földrajzi szakadékot is, és azt látjuk, hogy a vezető városok a gazdag országok nagyvárosai tipikusan. Ahhoz, hogy a klímaváltozást azonban befolyásolni tudjuk, be kell vonnunk azokat a régiókat is, amelyek nem annyira fejlettek, és a programokat könnyebbé kell tenni, könnyebb legyen a belépés ezekbe a programokba, és először ezek a városok nyilván nem vezető partnerek a projektekben. A 2006-os program volt az első, ez már a harmadik valójában. Látjuk, hogy van egy tanulási séma. Azok a városok, amelyek korábban csak kapták a know-how-t, most már felbátorodtak és vezető szerepet is mernek játszani bizonyos projektekben. Tehát én nem vagyok kétségbeesve, úgy látszik, hogy egyre jobb eredmények érhetők el. Az administratív teher a projektekben, a programokban valóban hát ez csökkentendő, azért mert általában nincs a partnereknek meg a kapacitása arra, hogy egy ilyen nagy projektet maguk vigyenek a hátukon, mert nagyon sok az előírás. Köszönöm. Akar valaki erre válaszolni? Uh, yes, just two quick comments. Két gyors megjegyzésem. Rightly the outermost regions were mentioned and just eh, vannak ez a két megjegyzés, ez fontos volt, és eh, lesz egy közlemény az bizottság részéről, Külön foglalkozunk majd ezzel. Um, position and also climate. A klímaváltozás is egy fontos téma. Just a small clarification because uh, uh there is the 20%. A perifériás régiókban is uh, van egy 20%-os uh, célkitűzés az Azori szigeteknél is. Um, van tehát a 20%-os klímaváltozási mainstreaming E, célkitűzés, és vannak a kötelező earmarking és e, alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságoknál. Ön inkább gondolom a mandatory e, earmarkingra gondolt az RDF alapoknál. Nem ismerem a helyi sajátosságokat a programban, de vannak különböző megoldások, itt nem energia eh, hatékonyságról van csak szó, hanem multimodális közlekedésről, kutatásfejlesztésről, eh, olyan megoldások lehetségesek, amelyek tehát eh, a helyi területen, helyi területen elérhetőek, de például az épületek szigetelése is egy lehetséges megoldást. Egy nagyon gyors reakció még a részemről. A 2020 utáni MFF-re is ki kell tekintenünk, de nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy fel kell gyorsítanunk a 2000 14 és 20 közti időszakra nézve az éghajtváltozási cselekvési terv végrehajtását. Köszönöm szépen, ezt mondja mindig a Regi Bizottság is, hogy a jelenlegi időszakról sem feledkezzünk meg. Köszönöm szépen az összes előadónak az érdekes prezentációt és az eszmecserét is. Köszönöm szépen, mi pedig folytatjuk most a további napi rendi pontokkal. Az ülés nyilvános részét amely napra lezárom, és folytatjuk a koordinátorok ülésével. Tehát arra kérnék mindenkit, aki nem vesz részt a koordinátorok ülésén, hogy hagyja el a termet.